and it's time. Wait, how long? Üdvözlök mindenkit az új ciklus harmadik ülésén. Minden nyelvre rendelkezésre áll a tolmácsolás, a finn és a horvát kivételével, de hát a horvát nem is része az Amploa, a Foglalkoztatási Bizottság nyelvi profiljának. Másodszorban. Hogyha valaki azon gondolkozik, hogy hol van elnökünk, hát sajnos Hendel úr beteg. És nem tudott eljönni az ülésünkre. Mi több nem tud eljönni az ülésünkre több hónapon keresztül. Én fogom helyettesíteni, és persze remélem, hogy minél hamarabb csatlakozik hozzánk. Ezért tudok én itt, és természetesen igyekszünk mindent megtenni, hogy jó, problémamentes ülést tartsunk, bár megvallom, hogy sok lehetőségem nem volt, hogy felkészüljek az ülésre, de működünk, együtt dolgozunk, és jó eredményt fogunk elérni, ebben biztos vagyok. Bejelentettük, hogy az úgynevezett családi fényképet is el fogjuk készíteni, még, de akkor készítjük ezt el, amikor elnökünk Thomas Hendel is csatlakozik hozzánk. Nem kell sietni ezzel a családi fényképpel. Mindez pedig azt jelenti, hogy ezzel már is a napirend harmadik pontjára térhetünk rá, ami pedig azzal foglalkozik, hogy hogyan dolgozhatunk hatékonyabban az e-meeting platform segítségével. Egyszerűen átálltunk a papírmentes üzemmódra. És most pedig bemutatnám a csapatot. Azt a csapatot, amely elmondja nekünk, hogy mit is tegyünk a papírmentes munka során amikor is nem kapunk meg az ülésteremben semmilyen dokumentumot kinyomtatva, és jobban a számítógépeinkre, a táblagépeinkre kell majd hagyatkoznunk. Most pedig Verbi Keke asszonyt, aki egy osztályvezető, valamint eh, Dine urat, aki pedig projektmenedzser az IT Services unitban, hogy eh, mondják el, hogy mit kell tennünk, hogy is képzeljük el a paper lesz, a papírmentes világot. Elnök asszony, köszönöm szépen. Pépe Gökkennek hívnak, Nagli Nádi kollega pedig odalát ül. Sajnos a kábelezéssel egy kis probléma jelentkezett, ezért a másik oldalra kellett leültetnünk a kollégát. Mondom, egyszerűen a kábelezéssel volt itt egy kis probléma. És az itteni kábel nem működik, ezért kollégám odaát ül, de együtt fogunk működni, hogy bevezessük önöket az e-meeting platformba. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy, el, hogy beszámolhatok az e-meetingről. Most először mutatjuk be az e-meeting eh, környezetet egy szakbizottságnak. Ez nekünk is egy nagy kihívás. A parlament átáll a papírmentes üzemmódra. Erre az ülésre nem kapnak ö, eh, kinyomtató dokumentumot, nem kaptak, és nem is kapnak majd a jövőben. Ez egy teljesen új helyzet, teljesen új munkamódszereket igényel. És a parlament ezért mindenki számára egy elektronikus rendszert, egy elektronikus alkalmazást, webalapú applikációt kínál, az e-meetinget, ahol a szakbizottsági ülésekhez szükséges dokumentumokat mindenki megtalálhatja. A dokumentumok nagyon fontosak mindenki számára, de persze a szakbizottságok számára is, és ezért eh, minden létező formátumon, minden létező platformon elérhetővé kell őket tenni. Igazi házon belüli fejlesztés eredménye, ez az e-meeting, igyekeztünk az önök igényeit a lehető legjobban figyelembe venni. Az e-meetinget wifi-n keresztül lehet elérni, vagy pedig a SIM-kártyájukkal is el lehet érni, bárhol, bármikor, bármilyen mobil platformon, mobil készüléken, persze intelligens mobil készüléken, desktopon, tableten, vagy pedig notebookon. Egyetlen egy papírt osztottunk ki, ennyiből, ennyiből még azért nem vagyunk papírmentesek, mert egy papírt igenis kiosztottunk, és itt láthatják a legfontosabb információkat, az URL-t, magyarul a címet, amelyet használni kell ahhoz, hogy az e-meeting környezetbe eljussanak a platformjukról, a berendezésükről. Az elnök asszony engedélyével Dina Adinak adnám meg a szót, aki most megmutatná, hogy hogyan is működik ez az egész. Köszönöm szépen, az e-meeting applikáció egy webalapú applikáció. Semmit se kell tehát letölteni, sem ahhoz, hogy alkalmazzuk és ilyen módon bármely berendezésen is működik, desktopon, iPad-en, androidos környezetben. Például beütjük, és fel is vettem, hogy írják be, hogy Europarl, ugye europarl.europa.eu, és utána egy slash tegyenek, és írják be, hogy e-meeting. Ez az URL, hogy szakszóval folytassam és már is eljutunk oda, hova el kell jutni. Ez az applikáció belső applikáció, tehát csak az Európai Parlament rendszerében regisztrált emberek léphetnek be. Én ide most beírom a user nevemet, meg a passwordömet, most aztán mindenki láthatja a passwordömet, hogyha jól figyelnek, Az en, rendszer a gétvénken keresztül megy be, ez itt az EP-net, és ez itt az első oldal. Amikor belépünk, akkor itt kiválaszthatjuk a nyelvet, a szakbizottságot és a dátumot. Bal oldalt látjuk ugye a nyelvi szelektort, emellett van a szakbizottságok listája, az imiting bármely szakbizottságra alkalmazható. Most teljesen csak a példa okáért válasszuk ki az Ampdoa szakbizottságot. A rendszer dinamikus, és minden friss és up-to-date információt megjelenít. Hogyha három perccel korábban töltenek fel valamit, akkor ezt mindig megtalálhatjuk, mindig megtalálhatják és így a feszültség a nyomtatásból, hogy kinyomtatásra kerül -e egy dokumentum vagy sem. Ez itt ugye most az ágenda maga, a napirend, a jelentéstevő fényképe is látható, stb. stb. Tehát ez az az információ, amit általában ki is nyomtatnak a szakbizottságok számára. Aztán jobbra klikkelve a dokumentumok gombra lehet kattintani, és ilyen módon könnyen egyből a dokumentumokat lehet elérni erről az oldalról. Minden dokumentumnál feltüntetik, hogy feltüntetjük, feltünteti a rendszer, hogy milyen nyelven érhető el. És mondjuk nézzük ezt a, a mai a mai ülés 11-es napirendjét, egyből itt el is érem, ez csak egy read-only, csak olvasható formátum, és aztán persze egy harmadik párti, egy szört párti applikációban is megnyithatom. Aztán mindenfélét csinálhatok, például itt akkor ezt most bekeretezhetem, és persze közvetlenül interaktivál, interakcióba léphetek a dokumentummal módosíthatom. Ez az én helyi kópiám lesz, tehát ezt módosíthatom, kiemelhetek. Vagy például ezt kiemelem, vagy áthúzom, vagy aláhúzom. Ezzel nem az egész dokumentumot változtatom meg, hanem ez csak az én dokumentumom, olyan, mintha kezemben lenne a dokumentum, és bele írkálnék, firkálnék. Ugye általában tollal végezzük ezt el, de ezt a dokumentumot, hogyha kiemeljük, akkor el is e-mailezhetem egyből. Továbbíthatom. Mondjuk a képviselőknek. Beírhatom mondjuk az asszisztens címét, és persze a címzett személy a dokumentumot a változtatott, anotált formájában fogja megkapni. Ez egy tipikus példája annak, hogy hogyan lehet alkalmazni az e-meetinget, és ez persze bármely más applikációra is igaz. Vegyük, vagy vegyünk egy más szakbizottságot. Elképzelhető mondjuk, hogy egyszerre két ülésen kell, hogy részt vegyen a képviselő, és ilyen módon folyamatosan nyomon kell, hogy kövesse, hogy mi történik a másik szakbizottságban. Vegyük most a Júrit és már is megkapom a Júrira vonatkozó információkat. Ez az applikáció a nyomtatott dokumentumokat helyettesíti, ez évente átlagban 20 millió oldalnyi megtakarítást jelent, nyomtatott dokumentum megtakarítást jelent. Aztán itt egy másik elég menő, vagy nem mondjam, cool applikáció találhozó, ez pedig az e-committee. Hát az e committee pedig egyből a szakbizottság intranetjére térek rá. Ahol aztán minden információt megkapok a szakbizottság munkáját illetően. Itt külső wifi-ről lépek be, ez kicsiket hosszadalmasabb, de jelzem, hogy az önök desktopjáról, asztali gépéről is épp úgy elérhető ez az applikáció. Ez most tart egy ideig. Most a Juriba próbáltam belépni, de nyugodtan a foglalkoztatási szakbizottság intranet oldalára is beléphetnék, kedvem szerint. Oh, this is, is an intranet site. Tehát ez egy olyan intern, intranetes oldal, amely az adott szakbizottságra vonatkozó minden információt tartalmazza, és 22 bizottságnak megfelelő 22 oldal van. A tagok oldalait is megnézhetjük a, a jelentéstervezeteket is. És tehát itt ez egy komplikáltabb oldal, mert sokkal több hozzáadott információ van, míg az e-meeting oldalon csak az adott ülésre vonatkozó információkat találhatják meg. Itt például a Jurinak, az e-committee oldalán látjuk, hogy milyen jelentések voltak, különböző nyelveken elérhető további dokumentumok is vannak itt. A különböző fülek alatt láthatjuk, hogy a az az, a LÖJ nevű jogalkotási adattárból is elő lehet keresni az adott napirendhez tartozó vagy ahhoz kapcsolható dokumentumokat. Tehát az e-meeting applikáció az a, az adott konkrét ülést re vonatkozó munkát segíti, az e-committee pedig a szakbizottság munkáját segíti. Ennyit szerettem volna mondani, és bármilyen kérdést szívesen megválaszolok. So, uh, if you have any questions, you are uh, very welcome to. Ha valakinek kérdése van, akkor kérem, hogy tegye föl. Ha most nem akarja feltenni, akkor természetesen akár telefonálhat, akár e-mailt is küldhet nekünk. Mindkét úton szívesen válaszolunk minden kérdésre, valamint Szívesen rendezünk információs találkozókat, vagy akár kétoldalú találkozót is valakivel, akinek egy kicsit alaposabb tréningre lenne szüksége ennek az alkalmazásnak, illetve ennek a két alkalmazásnak a használatához. Mert most ezekkel fogunk dolgozni a következő ciklusban. Elnök, köszönöm szépen Kejke asszonynak és Awadi úrnak a bemutató előadást. Kérdés, Harkin asszony. Nagyon rövid kérdésem lenne a jelszót a, a, kapcsán. Tudom, hogy tudunk saját jelszót kialakítani, de van -e ezekkel kapcsolatban megkötés, hogy hány jegyű legyen, hogy milyen kombinációja legyen a karaktereknek, hiszen lehet, hogy több kolléga is szeretne ugyan abban az időben belépni, hogy nehogy az legyen, hogy véletlenül két egyforma belépőt, vagy két egyforma jelszót alakít ki két tag. Köszönöm azt az belépőt és azt a jelszót kell használniuk, amelyet már amúgy is használnak a parlamenti oldalakra való belépés során. Ugyanazt kell használni ezekbe a, ezekben az alkalmazásokban is. Elnök, köszönöm szépen! Akkor a harmadik napi rendi pontra térünk át, amely a július 7-e, illetve július 22-e ülésünk jegyzőkönyvének jóváhagyása. A jegyzőkönyveket megtalálhatják a mappájukban, hogyha nincs ellenvetés két jegyzőkönyv ellen, akkor ezeket elfogadottnak nyilváníthatjuk. És mivel nincs, ez így meg is történt, most a szavazás következik. You are all ready to vote on az Európai Unió általános költségvetése a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozólag összes szakasz megnézem, hogy a megfelelő szavazólapok a kezemben vannak-e. Ah, there is a problem with the Spanish interpretation, I believe. A spanyol tolmácsolás nem működik megfelelően, vagy egyáltalán van spanyol tolmácsolás itt? Szeretném, hogyha valaki üzenetet üzenne a spanyol kabinnak. Most már működik? Rendben. A nyolcas csatornán érhető el a spanyol tolmácsolás, akit érdekel. We open the vote on uh, uh, the draft opinion by Maria Arena on the general... Akkor tehát az általános költségvetésről szóló véleménytervezetről uh, szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Ez volt az első módosító. Első paragrafushoz tartozó, egy a hoz tartozó kettes mellette, kettes módosító ellene, tartózkodás elfogadva. Egy b hez tartozó négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. Egy A-hoz kapcsolódó hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes B bekezdés, ötödik módosító. részenkénti szavazást kértek. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, Ezt ellenőrizzük le elektronikusan, jó? Ötödik módosító második rész. Mindenkinél remélhetőleg ott van a szavazókártya. Ötödik módosító második része. Kérem mindenki szavazzon elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elfogadva. Harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Negyedik rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük le, kérte valaki, rendben, elektronikusan ellenőrizzük le a ötödik módosító negyedik részét. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egy célbekezdés, hatodik módosító. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Nem világos, elektronikusan leellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Igen, szoros volt az eredmény, de elfogadtuk. Kettes bekezdés, hetes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Nyolcas módosító, kettes ábekezdésről. Itt is két részben fogunk szavazni. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Harmadik bekezdés. Kilencedik módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Tízes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenegyes. Egy szóbóli módosítóval kiegészítve. Hogyha nincs ellene ellenvetés, ezen, ennél az egynél van még több ellenvetés a szóbeli módosító ellen? Mert hogyha háromnál több van, és ez a helyzet, akkor tehát a szóbeli módosítót nem fogadtuk el. A módosítóról eredeti formájában szavazunk, tehát a szóbeli módosító nélkül 11-es módosító indítvány. Mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es, mellette, ellene, tartózkodás, nem volt világos, ellenőrizzük le elektronikusan. 12-es módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. Hármas átszik, 13-as módosító. Mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. Lehet, hogy nem volt egész világos, úgyhogy a 13-as módosítót is ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 3A, 14-es módosító. Itt is van egy szóbeli módosító indítvány. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 3B, 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3B 16-os módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es, 17-es módosító, mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. A következőt visszavonták, ezt a szóbeli módosítót, úgyhogy most a 18-as módosítóról szavazunk. Erről szavazni kell. mivel, mivel a 17-est elutasítottuk. 18-as mellett, illetve az első rész mellett, mivel két részben szavazunk, 18-as első rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt le kell ellenőriznünk. 18-as módosító indítvány első rész. 18-as első rész. Mindenki szavazott? Köszönöm. Elfogadtuk. Második rész. 18-as második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Have you all voted? Thank you. Mindenki szavazott. Köszönöm. Tényleg elutasítottuk. Tizenkilences módosító indítvány. Mellette. Ellene. tartózkodás. Ezt is le kell ellenőriznünk elektronikusan, 19-es módosító. Mindenki szavazott? elfogadtuk. 20-as módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 6-os cikk 21-es módosító indítvány, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 22-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 6A. 23-as módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Egy póttaggal több szavazott, mint amennyinek joga van hozzá, a szocialisták közül egyel több szavazat érkezett. Kérem, hogy valaki húzza ki a kártyáját. Rendben. Nézzük meg az eredményt. Elutasítottuk. Határól van szó, ugye? Jó, 6A, 24-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük le. we are voting on 24. Oh, we voting on 24. You have to correct this, please. Oh, what, how does... You said 25, it's 24. Maybe you oh. clarify. We're ah. voting on 24. Sorry, I made a mistake. We are now voting. Elnézést kérek, rossz számot mondtam. A 6A-val kapcsolatos 24-es módosító indítványról kell szavaznunk. Még egyszer tehát. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a módosító indítványt. Jó, akkor a következő a 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, a 25-ös le kell ellenőriznünk elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor most a módosított véleménytervezetről elektronikusan fogunk szavazni. Ezt mindenki tudja, hogy kell. Lezárom a szavazást. 36 igen, 9 nem szavazat és két tartózkodás mellett elfogadtuk a véleménytervezetet. Köszönöm szépen. Uh, Now we'll proceed to the budgetary amendments. Uh, Most a költségvetési módosítási sorok következnek. Egy módosított sorok. 6500-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, Nos, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Látjuk az eredményt. Elutasítottuk. Hát az 500-ast. 6501 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 6502 mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek. 6502-esről szavazunk géppel is. Ha szavaztak, köszönöm, akkor lezárom a szavazást, elfogadtuk. Így a 6503-asról nem szavazunk. És a 6504-esre kell foglalkoznunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőriznünk kell sajnos ezt is. 6504 géppel. ha szavaztak, köszönöm, akkor lezárom. Elfogadtuk. 6505 ről nem szavazunk, mert az előzőt megszavaztuk. 6506 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 6507-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A négyjegyű számoknak csak az utolsó két jegyét mondom, 6508, tehát 08 néven fut. Nem, először a számokról kell szavaznunk. A számokról, tehát az első részről mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Most a 08-ashoz tartozó szóbeli módosítóról szavazunk. De előtte meg kell kérdeznem, hogy ellenzi-e bárki a szóbeli módosítást? Nem, akkor szavazhatunk róla. Tehát 08-as szóbeli módosítója mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Nulla kilences következik mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Meszerics Tamás és Van a Mónika módosítóját, a 6509-est. Ha szavaztak, akkor lezárom, elfogadtuk. 65 es vagyis 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es. Ma azt mondják, hogy nem kéne szavaznunk róla, de, de, de, kell a 11-esről. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 12-es, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Önök szerint nem? Ellenőriznünk kell a 65-13-ast, megnyitom a szavazást róla. Ha szavaztak, akkor lezárom a szavazást, és nagy többséggel elutasítottuk. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem egyértelmű, ezt is ellenőriznünk kell. A 65-14-esről géppel is szavazunk.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 ellenőriznünk kell. 65-18-as gépre. Ha mindannyian szavaztak, akkor lezárom szavazást. Elfogadtuk egy szavazattal. 65-19-esről nem szavazunk. 65-20-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Van-e bárkinek ellenvetése a soron következő szóbeli módosító megszavazásával szemben? Nincsen. Akkor szavazunk a szóbeli módosítóról. Mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőriznünk kell. Kérem szavazzanak a géppel is a szóbeli módosítóról. All voted. Uh, it's Elutasítottuk. 65-21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Csak az utolsó két jegyét fogom mondani a négy jegyű számoknak. De a 21-es meg kell ismételnünk, illetve a géppel is kell szavaznunk a 65-21-esről. Ha szavaztak, akkor megalapítom, hogy elfogadtuk, szemben az előbb tűnő állapottal. 22-es jön. Pontosabban nem, mert nem kell róla szavaznunk. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell ezt is. Ha szavaztak, akkor lezárom a szavazást. Egy póttagnak a szocialistáknál vissza kell vonni a szavazatát, egyel többen vannak a gép szerint. Kihúzta? Jó. Elutasítottuk a 25-est. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Elfogadtuk. Egy szavazat többséggel. Nem könnyű ezt megítélni messziről nézve. Uh, we'll vote on 6532. 32-es mellette, 30-31-esekről nem kell szavaznunk. Okafogyottá váltak. 32-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőriznünk kell ezt is. 32-es géppel. Köszönöm. Elfogadtuk. Ez most egyértelmű volt. A 33-asról nem kell szavaznunk. 34-es következik. 34-es tehát, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös, mellette, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. 36-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 37-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 8-asról nem kell szavazni, úgyhogy a 39-es jönne, de arról sem kell. A legközelebbi, amiről szavaznunk kell, az a 41-es. Csak a számokról szól a szavazás mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 42-es. Itt is csak a számokról szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 43-asról nem kell szavazni, 44-esről sem. A 45-ös jön mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. a vélemény szerzőjének a szóbeli módosítójának megszavazásával kapcsolatban van bárkinek ellenvetése? Nincs. Akkor szavazunk a szóbeli módosítóról, amelyben magasabb számok vannak, mint a korábbiban. Mellette, tehát ki támogatja a szóbeli módosítót, ellene tartózkodás elutasítva. A 46-osról szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 47-es Először, első részben a számokról szavazunk, ki támogatja a számokat, 47-es első része, ellene, tartózkodás, elutasítva. A most a megjegyzésekről, vagyis a 47-es második részéről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Your cards. Okay. You have all voted. Uh, Mindenki szavazott, elutasítottuk. 65-50. Uh, 50-es mellette ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőriznünk kell. Sorry. Ah, yeah, yeah, yeah, I can see. Okay, you have all voted. Uh... Mindenki szavazott. 42-7 arányban elutasítottuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52-esről nem szavazunk, és akkor a költségvetés módosítás, vagy módosított költségvetési sorokkal végeztünk. Uh, we proceed uh, the voting uh, on um, Uh, the mobilization of the European Globalization Adjustment Fund. A globalizációs alap Görögországgal foglalkozó részét kitámogatja. Elektronikusan fogjuk mindegyiket megszavazni. kivéve ezt, mert most az elnök azt mondja, hogy mellette ellene. Azt mondja, mondják neki, ha elektronikusan szavazunk, akkor nem kell azt mondani, hogy mellette ellene. Uh, it's, uh, it's closed, yes. Elnézést, igaza van, elfogadtuk 39 hét arányban. Ugyancsak a globalizációs alap technikai segítségnyújtásra vonatkozó leveléről szavazunk mellette. Elnézést, megint elrontottam. Géppel szavazunk. Tehát a technikai segítségnyújtási rész géppel nyomjan igent, aki szereti. Elfogadtuk. Globalizációs alap Romániában téma. Géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Globalizációs alap Aragóniában, Spanyolországban téma. Most erről szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor nézzük az eredményt. Elfogadtuk. Az globalizációs alap. Hollandiai alkalmazásáról szavazunk. Gerderland Overeisse. Ha mindenki szavazott, akkor megállapítom, hogy elfogadtuk. És utoljára a Kastíliai Leon régió ban elköltendő globalizációs alappénzekről szavazunk. Géppel mindenki szavazott. Elfogadtuk. És ezzel végére értünk a szavazásnak. Köszönöm, hogy segítettek a képzésemben itt. Legközelebb megígérem, hogy flottabbul megy majd a dolog. reached uh, uh, the point 11, A 11-es napi rendi pontnál tartunk, a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere a 2014-es év prioritásainak végrehajtása. Megadom Prieto úrnak, a vélemény előadójának a szót. Tessék, parancsoljon Prieto képviselő. Sí, muchas gracias, presidenta. Hemos redactado un... Köszönöm szépen, elnök asszony. Első véleménytervezetem ez, és emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy az európai szemeszter során a foglalkoztatási szakbizottság e, jelentést készített a növekedési rátáról. Hogyha pedig megvizsgáljuk az egyes országokat, amelyekről a Európai Bizottság jelentést készített, akkor meg kell állapítanunk, hogy az 54-es házszabálycikk alapján a gazdasági szakbizottság rendelkezik itt illetékességgel. Speciális helyzetben vagyunk, hiszen egy megerősített párbeszéd mellett vagyunk annak érdekében, hogy egy hasznos jelentést dolgozzunk ki, amely alapján nem csak a nemzeti reformterveket lehet látni és megérteni, melyeket az Európai Tanács elfogadott, hanem betekintést nyerünk az Európai Bizottság növekedési terveibe, melyek az elkövetkező évekre vonatkoznak hiszen változásokra van szükség. Egy-két változásról már hallottunk, és a szociális feltételek és a foglalkoztatás tekintetében úgy gondolom, hogy itt az Amploa foglalkoztatási szakbizottságban közösen amellett kell sikre szálljunk, hogy ezeket az eszközöket, ezeket a lépéseket megerősítsük. Kritikus fázisba vagyunk, és ezt az Európai Bizottság fele is közvetíteni kell. Mindig újra elmondjuk, hogy hiányzik az európai szemeszter folyamatában a legitimitás. Az Európai Parlamentnek az a feladata, hogy a reform tervekről nyilatkozzon meg, de ugyanakkor mindig csak addigra nyilatkozunk meg, mire az egész tervezetet már elfogadták, hónapokkal korábban már elfogadták. Azaz tehát, hogyha Európa és az Európai Parlament legitimációját nem erősítjük meg, akkor az egész eljárás értelmetlen, és ezt újra és újra megismételjük. Az egész folyamatot módosítani kell annak értekében, hogy biztosítsuk, hogy a parlament nem csak egy véleményben nyil, nyilvánítson véleményt, hanem a döntés folyamatában. Mit mond ez a vélemény? Először is értékeli a helyzetet, és azt mondja hogy az elmúlt évben valóban változások történtek a gazdasági helyzetben. Javult a gazdasági helyzet minimális módon, de javult. És ez a javulás ugyanakkor elfedi azt a drámai szociális valóságot, amely sok millió állampolgárt érint sok millió e- európai veszítette el az állását, éveken keresztül munkanélküliek, sokaknak csökkent a fizetésük, kiestek a szociális ellátóhálóból, és e, különösen a prekárius munkaviszonyok, munkaviszony terjedése is nehézíti a gazdasági és a szociális stabilitást pénzügyileg, gazdaságilag a dél-európai államok közlenek ugye megerősödni, de biztosítani kell, hogy a krízisből való kilábalás a szociális területre is kihasson. És hogy a szegénység elleni fellépést közös nevezőre helyezhessük, mégpedig úgy, hogy munkahelyek jönnek létre, de nem bármilyen munkahelyek, hanem magas minőségű munkahelyek. Az európai szemesztert tehát arra kell használnunk, hogy a feltételeket javítsuk, és az emberek életfeltételén kell javítani elsősorban. Sok mindent kell tennünk, és a foglalkoztatási szakbizottságban mindig újra elmondtuk, valamint a plenárison is elmondtuk, hogy változásokra van szükség. És úgy gondoljuk, hogy a nemzeti reformtervek túlon túl uh, szigorúak, a szigorúság szellemében születtek. Az emberek szenvednek a szigortól, több rugalmasságra van szükség, és uh, a növekedés és az új munkahelyek adhatnak új lendületet a gazdaságnak, és ezek állíthatják tartós és fenntartható növekedési pályára a gazdaságot. Mindehez olyan értékelő mechanizmusokra van szükség, amelyek felmutatják a szociális valóságot. Ezért javaslatunk az, hogy az Európai Bizottság tagállamokat megszólító ajánlásaiban mindig szerepeljenek a szociális mutatószámok, a szociális indikátorok. Amellett is síkra szálltunk, hogy a szociális indikátorok mindenki számára azonosak kell, hogy legyenek, hogy összehasonlítható képletet, összehasonlítható adatokat kapjunk. Arról sem mondhatunk le, hogy az új munkahelyek létrehozása legyen politikánk sarokköve az Európai Parlamentben amikor az új biztosok eljönnek a parlamentben, akkor várjuk el tőlük azt, hogy a saját hatáskörében hogyan járulhat hozzá az Európai Unió és az Európai Unió gazdaságának növekedéséhez. Legyen ez egy kérdés. 11 millió munka, munkanélküli van, az Európai Unióban, az európai történetében példátlanul magas ez a száma. Hatalmasak a különbségek mondjuk Ausztria és Görögország vagy Spanyolország között. Ezért igazi jelzést kell adnunk az európai közpolgárok számára, hogy a mi célunk az lesz, a legfőbb célunk az lesz, hogy munkahelyeket teremtsünk. Ezért azt várjuk el a biztosoktól, a biztos jelöltektől, hogy elmondják, hogy mit tesznek a saját eh, portfóliójuk, a saját hatáskörükben, annak érdekében, hogy új munkahelyek jöjjenek létre. Azt is biztosítani kell, hogy eh, a általunk többször már követelt például befektetési tervek eh, ezeket is komolyan vegyék, és nyomatékkel kell kérni a bizottságtól, hogy több munkahelyet biztosítsanak, illetve hát szabályozókat bocsátsanak ki, amelyek eh, több ifjúsági munkahely megteremtését teszek lehetővé. A Youth Guarantee, az ifjúsági garancia jó irányba mutat, de ki kell szélesíteni a támogatási lehetőségeket annak érdekében, hogy eh, orvosoljuk az ifjúsági munkanélküliség problémáját talán a következő európai csúcsot lehetne felhasználni arra, hogy az Európai Unió síkra szálljon az ifjúsági munkanélküliség ellen, és jelzésértékű üzenetet fogalmazzon meg. Javítani kell az iparpolitika kereteit is, Fön, fontos, hogy a szociális dömping ellen síkra szálljunk, és a munka világában megélt szegénység ellen is fel kell lépnünk. Szerdán az OECD egy foglalkoztatási perspektívakról szóló jelentést adott ki, amely arról szólt, hogy a folyamatos fizetés csökkenések miatt megerősödik a bár foglalkoztatásban vagyok, de mégis elszegényedem jelensége, társadalmi jelensége. Garantálni kell a munkavállalóknak, hogyha munkájuk van, nem csúsznak le a szegénységbe. Ezzel legalábbis tartozunk az európai polgároknak, közpolgároknak, állampolgároknak, az európai embereknek. Hogyha valaki munkával rendelkezik, akkor ebből lehessen megélni, lehessen finanszírozni ebből az életet. hiszen a munka egyben a saját önazonosságunk, a saját identitásunk részét is adja. Több úton kell tehát megtámadnunk a munkanélküliséget és a szegénységet. Ez látni kell a, az érme másik oldala. Egyrészt az ifjúság munkanélküliség, az érem egyik oldala, másrészt az 55 éves korosztályban lévők, akik nem találnak munkahelyet, hogyha megszűnt a munkahelyük, vagy elbocsátották őket, ez az érme másik oldala. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság új lendület e, tehát kell, hogy vegyen, és olyan megoldásokat kell találnia, amelynek segítségével segíthete ezen szociális dráma kiküszöbölésében és megoldásában. Köszönöm szépen! Most pedig az árnyék jelentős tövők kapnak szót. Veronika Lupe az néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ismét az európai szemeszterről beszélünk. Köszönettel tartozom az előadónak az elvégzett munkáért, köszönöm a véleménytervezetet, melyet elkészített. Bízom bennem, hogy újra, hiszen már harmadjára dolgozunk együtt az európai szemeszter kérdésében, tehát bízom benne, hogy a különböző frakciók megállapodásra jutnak majd. Jót tesz ez az európai állampolgároknak, de jót tesz ez persze az ügynek is. Nagyon sok pontra vonatkozik ez a véleményben többek között egyetértek például a szociális kiszorítottság és a szegénységről mondottakkal a véleménytervezetben. Vannak persze olyan kérdek, kérdések, amelyekben kevésbé értek egyet, például a takarékosság, a szegénységről, vagy a munkanélküliségről mondottak megfogalmazásában talán nem értek annyira egyet. De hiszen a, a takarékosság politikája nem egy cél, hanem kényszer volt, amelyel egyes államok államcsődjét lehetett elkerülni. Összességében minden esetre köszönöm az közös erőfeszítéseket, és azt gondolom, hogy helyes, hogy és üdvözlendő, hogy 2015-re minden EU-s gazdaság GDP-jét növekedési pályára lehet állítani, legalábbis ezt jelzik elő. Egyetértek továbbá az előadóval azzal, hogy a növekedés és a foglalkoztatás területén további lépéseket kell tenni, de nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a közkiadások, az állami kiadásokat ellenőrizni kell, nem szabad, hogy megszaladjanak ezek a kiadások. És fegyelmezett költekezést kell folytatni, hiszen meg kell akadályozni, hogy az állampolgárok végül újra megfizessék a túlszott államadóságárat. A költségvetés egy kicsikét kibővült, az uniónak pedig az a feladata, hogy az oktatás, az energia, a digitális gazdaság is más nagyon fontos területekre ruházzon be, és fektessen be. Biztos vagyok benne, hogy egyetértésre jutunk a 21-es módosító indítvány tekintetében például ugye a 21-es módosítóban arról van szó, hogy az államok csoportosítsanak pénzeszközöket az ifjúsági garanciára. Hát azt gondolom, hogy nagyon nehéz volna nekünk itt a véleményünkben ilyesfajta elvárást megfogalmazni a tagállamok irányába. Aztán az ILO adatai szerint 21 millióan munkanélküliek. Szép persze mondhatjuk azt, hogy új munkahelyekre van szükség, de látni kell, hogy milyen nehézségekbe ütközik ez. Juncker azt mondta, hogy e célokra több pénzt kell fordítani, de a realitásokról nem feledkezhetünk meg. Kilences pont. Itt arról van szó, hogy a biztosok a foglalkoztatást tekintsék prioritásnak. Ezt üdvözlöm én is, helyes, hogy erről szól a véleménytervezet. És itt gratulálhatok ez ügyben az előadónak tehát az előadónak. De ugyanakkor meglehetősen bonyolult az egésznek a költségvetési vetülete, ezzel is tisztában kell lennünk. További rész észrevétel az ötös pontra vonatkozik. Az ötös pont a szociális jelzőszámokról, a szociális indikátorokról szól, a 13-as pont felszólítja a bizottságot, hogy a kutatásba, fejlesztésbe, oktatásra csoportosítson pénzeket. Kétkedem, hogy ez, ezt hogy ez, ezen elvárásokat a frakcióm támogatni tudja majd, de vitázunk majd erről. Négyes pont. Itt a social pillar, a szociális pillérről van szó, az Európai Monetáris Unióban létre kell hozni egy szociális pillért, becsvágyó cél ez. De így sem vagyok benne biztos, hogy a frakcióm tudná ezt támogatni. Talán érdemes volna ezt felpuhítani a megfogalmazást. 19-es pont kapcsán pedig kollégám fog mondani valamit, ha nem tévedek. Minden esetre az előadót kérném, hogy picit pontosabban fogalmazzam meg, hogy mire is hivatkozik, amikor azt mondja, hogy jobb jogi keretre van szükség a határokon átnyúló munkavállalás szabályozása érdekében. Most a kiküldési irányelvre utal, vagy milyen, milyen jogi normára, normaszövegre utal, kérdem én. Ennyit akartam mondani, de biztos, hogy kitűnően együtt tudunk majd dolgozni. Köszönöm. Tack för det. Köszönjük szépen. Anyanyelvemen fogok szólni. Veronika López Fontenyének köszönöm. Most pedig az ALDE árnyék tevő Martina Lavajova kapszót parancsoljon. Kedves kollégák, új képviselője vagyok a parlamentnek, és ennek a szakbizottságnak is értem szerűen, is nagyon örülök, hogy ezzel a kérdéssel kezdjük a munkát az európai szemeszter eh, taglalásával. Köszönöm Szerhiónak eh, a véleménytervezetet, és örömmel tekintek én is az árnyék jelentéstevőkkel való együttműködés elébe. Egyetértek az előadóval, hogy a növekedés óvatos jelei még mind nem állnak teljesen biztos lábakon, és ezen közben a munkanélküliség is aggasztó. Az ifjúsági munkanélküliség, erről jobban, joggal beszél az előadó, különösen aggasztó, hiszen egyes tagállamokban ez nagyon magas, de kétségeket fogalmaz meg a jelentés, a vélemény a bizottság strukturális reformja kapcsán, már pedig én és pártom, frakcióm támogatja a bizottságot ebben. Úgy gondolom, hogy az újonnan bevezetett foglalkoztatási szociális scoreboard vagy eredményjelző tábla hasznos lehet, de nem tudom, hogy a frakcióm támogatni fogja ezt a, jele, ezt a felvetést. Azon is érdemes volna elgondolkozni, hogy a deficit célokat hogyan lehet kezelni úgy, hogy ne terheljük a terheket a jövendő generációkra, ne az ővállókra tegyük a terheket. Végezetül pedig azt gondolom, hogy a skills és a job matchingről nem feledkezhetünk meg, tehát a készségek, képességekről, illetve arról, hogy a munkaerőpiaci igényekhez igazítsuk a képzést. Segíteni kell abban is, hogy a kis és középvállalatokat támogassuk. És e két kérdés számunk, számunkra fontosabb a munkahely teremtés tekintetében, mint az, hogy valami kötelező garanciákat akarnánk bevezetni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dlávájova asszony. Következő felszólaló a zöldek nevében Jean Lambert lesz. Is Jean Lambert here? Yeah. Oh, good. Okay. Great. Right. Um, yeah, it's Jean. Um, Egyébként Jean a nevem, nem Jean. Azt hiszem, igen sok üdvözlendő javaslat van ebben a véleménytervezetben. Köszönöm szépen az előadónak az eddig elvégzett munkáját nagyon sok hasznos dolog van benne, amelyet, e, e, amelyet egy, együtt tudunk érteni. Tudjuk, hogy mennyire nehéz a szociális dimenziót egyenlő szintre helyezni a gazdasági dimenzióval, ahogy ez a négyes cikkben is elő tűnik. Néhány dimenziót azért még meg lehetne erősíteni. Ezen kívül üdvözlendő az arról való emlékeztetés is, hogy a 2020-as stratégia céljaihoz hozzá kell igazítanunk mindezeket, és nem csak az elmúlt néhány év gazdasági feladataihoz. Aztán a stabilitási dimenzió a 14-es cikkben az átállási terv megemlítési is jó, valamint a nemzeti demokratikus deficitek megemlítése is pozitív szerintünk, hiszen nagyon sok tagállamban olyan fejlődést tapasztalhattunk, amelynek során a nemzeti terveket nem megfelelően alakították ki. A harmad, 33. szakaszban látjuk, hogy nem csak a nemzeti parlamentek feladata a tervek elkészítése, ebbe a munkába be kell vonni más érdekelteket is. E, erre nagyon fontos föl kell hívni, fölhívni a figyelmet, hiszen néha teljesen figyelmen kívül hagyják, hogy a társadalomban léteznek más rétegek pedig az embereket közvetlenül ö, érinti igen súlyosan a, ö, a gazdaság kérdése, ezért fontos, hogy bevonjuk őket a tervek elkészítésében. Jó, hogy a 12-esben jelentkezik az befektetés kérdése, illetve a lakhatás megerősítése az ideiglenes lakhatásra is talán egy kicsit hangsúlyosabban föl kellene hívnunk a figyelmet, mivel a saját véleményünket így alakítjuk ki. De én úgy gondolom, hogy a már eddig elvégzett munka is kiváló, nagyon tapasztalt emberek dolgoznak ezen, és biztos vagyok, hogy jó eredményt fogunk elérni bizottságunkon belül. Elnök, köszönöm szépen Jean Lambert asszonynak a hozzászólást. Rina Ronja Kári kapja most meg a szót a GUE nevében. Köszönöm szépen. Szeretném először is megköszönni az előadónak ezt a nagyon kiváló és árnyalt jelentést. Nagyon jó volt olvasni, és annak is örülök, hogy ilyen sok problémát érintett a jelenlegiek közül. Számunkra nagyon fontos aláhúzni azt, hogy milyen kihívások léteznek, demokratikus kihívások, és hogy a megnyírbálások politikája milyen súlyosan érinti az a polgárt, az átlagpolgárt, hiszen az átlagpolgár az, aki képtelen most már kenyérrel, kenyeret tenni az asztalra, vagy azért, mert munkanélküli, vagy azért, mert a fizetését annyira alacsonyra ö, nyomták le, hogy képtelen ö, a mindennapokat finanszírozni. Néhány javaslatot teszünk majd annak érdekében, hogy aláhúzzuk, az egyes tagállamoknak jobb lehetőséget kell adni arra, hogy az oktatás képzésbe fektessenek bele, hiszen ez a munkahelyteremtést, valamint a jólétet is alá támasztja. Köszönöm szépen még egyszer az eddigi munkát, és örömmel várom a további vitát. Köszönöm szépen. McIntyre asszonynak adom meg az ECR nevében most a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ECR nem jelölt még ki tevőt ehhez az jelentéshez, úgyhogy koordinátorként most csak annyit szeretnék mondani, köszönöm a jelentéstevőnek a vélemény előkészítését. Azt hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy mit szeretnénk itt elérni a célokban egyetértünk, csak abban nem, hogy hogyan tudjuk elérni ezeket a célokat. Az előző ciklus tapasztalataira támaszkodva úgy gondolom, hogy nagyon sokat tehetünk az egység kialakításáért, és azért, hogy pozitívan tudjuk majd ezt az egészet kezelni. Néhány területtel nem értünk egyet. Mondjuk annak örülünk, talán a 15-ös cikk említi azt, hogy külön megemlítése kerül a részmunkaidős munkavégzés. Tehát, és, és ezen belül is a nem önkéntes részmunkaidős munkavégzés esete is felmerült, ugyanis nálunk pontosan az a tapasztalat, hogy a részmunkaidő nagyon jó módja annak, hogy a nőket visszasegítsük a munkaerőpiacra. Nagyon sok nő szerezne, szeretne rész munkaidőben dolgozni. De hogyha a rész munkaidő ellen próbálunk hatni, akkor ezt a hatást, ezt visszajára fordítjuk. És ezért fontos, hogy az, önkén, hogy az önkéntes vagy nem önkéntes részmunkaidőt hangsúlyozzuk, és specifikusabbak legyünk. Na most akkor nagyon fontos azt is kiemelni, hogy az EMU intézkedések a nem eurozóna beli államokra nem, fognak, nem lesznek majd kötelezőek. E, ezért ezzel kapcsolatban is fenntartásokkal fogunk majd élni. És mindenek előtt úgy gondolom, hogy Európa szerte, az Európai Unió területén az a legfontosabb feladatunk, hogy megkönnyítsük a vállás, vállalkozásoknak a munkahelyteremtést. Tudom, hogy ezt már sokszor elmondtam, de a szakbizottságunk jelentései, az Európai Parlament, a kormányok jelentései nem fognak munkahelyeket teremteni, a vállalkozások fognak. És a mi feladatunk az, hogy ezt a munkát megkönnyítsük a számukra. <clears throat> és ezzel a növekedést és a virágzást is megkönnyítsük számukra ugyanis ez a legjobb módja a munkanélküliség csökkentésének és a fiatalok munkaerőpiaca segítésének. Ezt tudom, hogy ez működik a gyakorlatban, és ezért szeretném ezt a megközelítést alkalmazni, és várom majd, hogy a frakcióm is kijelöljön egy árnyékjelentéstevőt, aki együtt tud működni majd egy jó jelentés előkészítésében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Simon úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a Elnök asszony, gratulálok az elnöki tevékenységéhez. Nyilván betegség miatt be kellett ugrania, és eddig kiválóan végezte a munkáját. Gratulálok az vélemény előkészítőjének is. A 8, 9 és 19-es cikkekre szeretnék rátérni röviden. A 8-as cikk arról szól, hogy mennyivel jobb lenne hogyha a, a munkanél, eh, munkanélküliség mérése helyett a foglalkoztatást mérnénk. A 9 arról szól, 9-es arról szól, hogy egy konkrét eh, tervet álljon elő a bizottság a minőségi foglalkoztatással kapcsolatban. Igen, hogyha nyolcasról beszélünk, és arról, hogy mit mérünk, hát végre azt kellene elkezdeni megszámolni, nem csak az, hogy hány új munkahelyet teremtettünk, hanem az, hogy hány új minőségi munkahelyet teremtettünk. Hiszen ö, például nagyon sok országban látjuk, hogy megemelkedtek a munkahelyek száma, a mun- megemelkedett a munkahelyek száma, de ezek nem megfelelő biztonságos munkahelyek, hanem munkanélkül folytatott szerződésekről van szó, részmunkaidős szerződésekről, amik azért nem igazában felelnek meg minőségi munkahely fogalmának. Az LPP e árnyék előadója megemlítette, hogy a 19-es cikkben a jobb jogi keret megteremtése a munkások határokon átnyúló mozgásának mennyire fontos. A jövőbeni bizottsági elnök nagyon világos ígéretet tett arra, hogy a munkavállalók kiküldéséről szóló irányelv kezelni fogja a szociális dömping kérdését, kijelentette, hogy ez az Európai Unióban nem lesz elfogadható, és azt, hogy arra kell majd hatni, hogy a kollektív szerződés szerinti fizetési rátákat alkalmazzuk mindenhol Európa szerte. Mi foglalkoztatási bizottságként különösen nagy hangsúlyt kell, hogy helyezzünk ennek a követelménynek a megvalósítására az ECON felé. Köszönöm szépen. Thank you, Madam Morvai. Nyelven szeretnék beszélni. Köszönöm szépen a raportőrnek ezt a szerintem remek jelentést ami főleg azért tetszett nekem mert értékrendekről szól. tulajdonképpen azt a kérdést teszi föl hogy az európai unió mely értékrend mentén haladjon tovább. az egyik lehetséges értékrend a középpontjába az emberi méltóságot és az igazságosságot helyezi a másik idézőjelben vett értékrend pedig a mindenáron való versenyképességet egy globalizált gazdaságban amely egy kegyetlen parancsokon alapuló gazdaság amely feladja az emberi méltóságot és az igazságosságot. mert hogy miről is van szó ami kirajzolódik nagyon jól ebből a jelentésből hogy az európai unióban sokan úgy gondolják és ennek a hát úgymond eredményeit látjuk uniószerte hogy nekünk az európai uniónak olyan országokkal kell versenyeznünk versenyképesnek lennünk amelyek néhány dollárt fizetnek a munkavállalóknak naponta a munkájukért és hát enyhén szólva nem megfelelő munkakörülmények között dolgoztatják őket a minél nagyobb profit maximalizálás érdekében. út elágazáshoz érkezett az európai unió el kell dönteni hogy ezt akarjuk e ezekkel az országokkal akarunk e versenyezni és a harmadik világ illetőleg a legszegényebb országok irányába akar menni az unió vagy pedig meg akar maradni azon európai értékek mentén amely alapján végül is létrejött ez az egyik nagy dilemma amit felfe, amelyet felfest ez a jelentés és természetesen a raportőr a maga részéről leteszi a voksát az egyik értékrend mellett mégpedig az igazságosságon és emberi méltóságon alapuló értékrend mellett és azt mondja hogy nem ne akarjunk ilyen módon versenyképesek lenni hogy leszortjuk a, béreket szegénységbe tasztjuk a, munkavállalókat hatalmas munkanélküliséget hagyunk rossz munkakörülményeket és a többi. Ez, ez a helyzet érinti most már a nyugat európai országokat is ha nem is olyan mértékben mint a másodosztályúnak tekintett országokat de én magyar képviselőként hadd mutassak rá a másik nagy dilemmára amit ez a jelentés bemutat hogy igenis hatalmas különbségek vannak az első osztályúnak tekintett tagállamok és a másodosztályúnak tekintett tagállamok között nem használja ugyanezt a kifejezést a jelentés de egyfajta gyarmatosító és modern értelembe vett gyarmat kapcsolat van az európai unión belül elvileg egyenrangú országok között mondjuk magyarországból az én hazámból és mondjuk portugáliából tömegesen mennek az emberek az unió más országaiba erről is szól a jelentés hogy munkát keresni eh, gazdagabb országokba ahol sokszor eh, nyomorúságos körülmények között kiszolgáltatva eh, dolgoznak szétszakadnak családok tragédiák következnek be. a másik dolog pedig hogy szélsőségesen különbözőek a bérek illetőleg a munkakörülmények az európai unión belül az első és a másodosztályúnak tekintett országokban magyarország és ausztria két település között fifty kilométer van vagy twenty kilométer és ugyanazon cégnek az ausztriában alkalmazott ugyanolyan munkakörben alkalmazott munkavállalói ötször, tízszer keresnek többet, mint a magyarok. Ez tarthatatlan. Az egyenlő elbánás elvét nem csak a nemek között kell biztosítani, vagy az etnikai csoportok között, hanem végre ki kell mondani, hogy az Európai Unión belül a különböző országok vonatkozásában nem lehet szélsőségesen különböző jövedelmet adni ugyanazon cég részéről illetőleg nem lehetnek szélsőségesen különbözőek a munkakörülmények eredmények. az adott tagállamon belülre azt javasolja a raportőr hogy ott úgy kerüljük el a szélsőséges különbségeket hogy legyen egy minimálbér amely legalább sixty a az adott tagállam átlagbérének. én ugyanezt a sixty ot akkor analóg módon hadd mondjam arra hogy ne lehessen sixty nál kevesebb bért fizetni egy másik országban adott esetben egy közép európai vagy kelet európai országban ugyanazon munkáltató másik telephelyén mint a saját országában. Tehát mondjuk egy, egy magyar munkavállaló ne kaphasson kevesebbet, mint 60%-át az ugyanabban a munkakörben, ugyanannál a cégnél dolgozó német vagy osztrák munkavállaló. Ezen egy igazi áttörés az egyenjogúság és a, a, az egyenlő emberi méltóság irányába, és én nagyon szeretném, hogyha ez a bizottság az most kezdődő mandátumunk során ezt e, ugyanúgy célú tűzné ki, mint általában az igazságos méltóság és az emberi méltóság, mint értékek megőrzését az Unióban. Köszönöm szépen! Tack, herr Ballas. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais vraiment féliciter. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni az előadónak ahhoz, amit írt, de tegyük világossá, a Nemzetközi Globalizációs Alap, a, Központi Bank elnöke és mások is megnyomták a véscsengőt, hogy nem csak Európában, világszerte ugyanaz a baj. Az ugyanis, hogy aktív költségvetési politika nélkül, és ez az EU-ban is érvényes, a strukturális reformok nem vezetnek sehova, illetve a recesszióba vezetnek, és deflációhoz ebben a pillanatban éppen. Ilyen értelemben az a 300 milliárd, amelyet Juncker úr bejelentett, az igenis álljon rendelkezésre minden hamarabb, és használjuk föl ezen súlyos egyenlőtlenségek kiegyenlítésére. Az európai szemeszter sajnos nem számolt eddig ezzel. A jelentés szerintem kiváló. Igen, az indikátorokról, mutatókról is szól a vita, arról, hogy hogyan értelmezzük őket. Meg szeretném győzni szkeptikus kollégáimat, hogy nem csak a mutatók tekintetében kell le, keményeknek lennünk, hanem a munkaidő kötelezettség tekintetében is. Lehet, hogy növelni kell a munkaidőt, de a munka körülményeket nem szabad tovább rontani, mert a munkakörülmények, bár nehezebben számosíthatók, épp ilyen fontos szerepet játszanak, és be kell tartani a jog által előírt hierarchiát, csak az egymással összehasonlítható szociális-gazdasági mutatókat szabad egymással összehasonlítani, és nem különböző szinteken állókat. Tehát ez egy alapvetően politikai jellegű probléma, és éppen ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az Európai Parlament az az intézmény, amely követelnie kell, amelynek követelnie kell az együttes döntéshozást annak érdekében, hogy ebből valami megvalósuljon. Thank you, eh, and Madame eh, Jaslovieka. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálni szeretnék én is a raportőrnek, az előadónak, az jelentéstevőnek a munkához. Holisztikus, mindenre kiterjedő megközelítést alkalmaz, melyben a foglalkoztatás és a szociális kérdések is megjelennek az európai szemeszter és ennek prioritásai kapcsán. Egyetértek Veronika Lopafonten kollégámmal, és néhány további észrevétellel szeretném gazdagítani a vitát. Egyetértek különösen a kilences pontban mondottakkal, a foglalkoztatás szintjével kapcsolatban mondottakkal, ez kell, hogy legyen a prioritás, és a bizottságnak az a dolga, hogy becsvágyó stratégiát dolgozzon ki a foglalkoztatás növekedése ugyanakkor a gazdasági növekedésből kell, hogy származzon, nem stratégiák eredménye kell, hogy legyen ez. Minden biztost arra kellene szorítani, hogy foglalkoztatási tervet készítsen a saját területén. Lehet, hogy erre nem lesz teljesen lehetőség, de legalábbis érzékenyé kell tenni a biztosokat erre a kérdésre. A 19-es pontban pedig veszélyes trendekről is szó esik, melyek a munka minőségét veszélyeztetik. Ezek ilyen mesterséges foglalkoztatási formák. Megkezdtük erről már a vitát a parlament előző ciklusában, itt a delegált munkavállalókról van szó. A kiküldött munkavállalókról, ez egy nagyon bonyolult kérdés, és úgy gondolom, hogy el kell kerülni a mesterséges foglalkoztatás formáit. A részmunkaidő pedig önkéntes kell, hogy legyen, máskülönben a belső piacon uralkodó szabadságot veszítenénk el. A 20-as pontban egyet, ponttal egyetértek a kutatás, az oktatás Eh, és a tudomány területén a megtakarítások nem üdvözlendőek, hiszen ezeknek negatív kihatásai vannak. Elemeznünk kell tehát mindezeket az intézkedéseket, amelyeket itt eh, megtettek az oktatás területén, és meg kell nézni, hogy mi hatékony, illetve mi kontraproduktív. Van még néhány észrevételem a következő pontokhoz. Az ötös pont a kötelező foglalkoztatási indikátorok és a szociális indikátorokról szól ez. Nem hiszem, hogy ez most jó megoldás volna hiszen nagyon különböznek a munkaerőpiacok egymástól, és a foglalkoztatási szakpolitikák is különböznek egymástól, és még mindig hatásköri jogkörben, hatáskörben vannak, tagállami hatáskörben vannak. Aztán arról se vagyok meggyőződve, hogy minden stást, minden gyakornoki munkáért fizetséget kell fizetni, és a decent vagy az appropriate, a megfelelő jelzőt sem tartom helyesnek, hiszen ez félrevezető lehet egy jogi aktusban, egy jogi norma szövegben. A tisztességes munka körülményekről szoktunk beszélni, de ez túl egyszerű értelmezést tesz lehetővé, azt hiszem. Ugyanakkor a tagállami politikát arra kell sarkalni, hogy felelősségteljes döntéseket hozzanak. De éppen ezért érdemes volna talán a mi szövegünkben a munkáltatók és a munkavállalók közös felelősségéről beszélni, hiszen ők azok, akik az irányelveket alkalmazzák, és ők azok, akik megteremtik, létrehozzák a munkaerőpiacot. Tehát úgy gondolom, hogy a dokumentumunkban a munkavállalók és a munkáltatók felelősségéről kell beszélni. Simon úr a 19-es pontról beszélve beszélt a kiküldött munkavállalók irányelvének módosításának lehetőségéről. Juncker bizottsági elnök pedig azt mondta beszédében, hogy azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan alkalmazzák ezt az irányelvet. Az elmúlt ciklusban ugye végrehajtás irányelvet fogadtuk el, és most valóban a végrehajtást kell ellenőriznünk. Köszönöm, Keminski úr. Thank you, uh, Madam Chairman. Köszönöm szépen, állok asszony. A 13-as pontra hívnám fel a figyelmüket, amely felszólítja a bizottságot, hogy um, az oktatás vagy a, a produktív termelés területén a kutatás és fejlesztés területén a befektetéseket, beruházásokat vonja le a deficit célektől, célokból. Úgy gondolom, hogy ez elősegítheti a nemzeti szinten az ügyben való előrehaladást, és segítheti a foglalkoztatást és a növekedést. Hiszen az európai szemeszter Egyéb iránt a dokumentumunk a hármas pontban a nemzeti reformprogramokról beszél, illetve a országok által kitűzött célokról, melyeket a bizottság megvizsgál. És persze fennáll a túlzott eljárás megindítás, amik veszélye, hogyha az eredmény nem megfelelő célra vezet. Ezért a 12-es pontban, a 13-as pontban mondottak nagyon hasznosak, abban, hogy ne induljon túlzott deficiteljárás egy tagállam ellen, akkor, hogyha helyes beruházásokat eszközöl. Hogyha a kutatásba, oktatásba irányítják a pénzt. Azért vettem fel ezt, elnök asszony. Mert mindez a kohézió szélesebb körű kérdését veti fel, valamint az Európai Unió kohéziós politikájának kérdését veti fel, hiszen a 2014-2020-as időszakra átalakításra került a kohéziós politika, és a regi szakbizottságban a bizottság képviselői egy jelentésről számoltak be ma, és azt mondták, hogy a kohéziós politikát az foglalkoztatási növekedés és a munkahelyteremtés céljai elérésének egyik pillérének tartják a fiskális konszolidációval és a strukturális reformokkal együtt. Azaz tehát a bizottság azt mondta, hogy a kohéziós politikát olyan politikának kell tekinteni, amely befektetéseket tesz lehetővé, és azon országokat is könnyebb helyzetbe hozza, akik súlyos költségvetési megtakarításokkal éltek, hogy egyes, egyensúlyba hozzák, vagy egyenesbe hozzák a költségvetésüket. Egyetértek az előttem szólókkal, hogy ez a vélemény egy nagyon jó vélemény. De ez a vélemény ugye az A pontban éppen azzal kezdi, hogy a Sokadik nő a tagállamok között. Aztán a hármas pontban pedig azt mondja, hogy az európai szemeszter messzebb vitt bennünket az Európa 2020-as stratégia foglalkoztatási és szociális céljainak elő, elérésétől. Hogyha tehát nem lépünk fel a divergenciák csökkentése, valamint az európai gazdaságot folytogató defláció jelensége ellen, akkor nem lehetünk sikeresek. Úgy gondolom, úgy gondolom tehát, hogy a mi szakbizottságunknak fontos célkitűzése van. Hogy egész egyszerűen a döntéshozók figyelmét felhívja arra, hogy sürgető ez a kérdés, és nem lehet már a business as usual politikáját folytatni. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, Jane Collins, szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem az előadónak a vélemény elkészítését, de el kell úgy mondanom, hogy a, hogy a dokumentummal kapcsolatban egy sor kérdést szeretnék feltenni. A 12-es cikk ezek közül a legmeglepőbb, Ugye ez arról szól, hogy Juncker úr 300 milliárd eurót ígért er-, ennek a területnek. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ez milyen hatalmas mennyiségű pénz. Szeretném tudni, hogy honnan fogjuk előteremteni ezt a 300 milliárdot. Hát nem terem az Európai Parlamentben sem pénz a fákon, meg sehol sem, az adófizetők családjai fogják ezt kipengetni, azok az idősebbek, a nyugdíjasok, akik megpróbálják a nyugdíjukból kihúzni az egész hónapi költségeket. Tehát ezek olyan küzdő emberek, akik nagyon szeretnék a családjukat eltartani, de nagyon nehezen se kerül ez nekik. Ezek azok az emberek, akik valóban ránk szavaztak, és ránk, de nem arra, hogy az ő adóba befizetett pénzüket elherdáljuk. A 18-as cikk a mozgás szabadságának előmozdítására szavazunk, ez viszont az, e, a bevándorlók előtt itt szélesre tárja majd az ajtainkat. A honlapon 800 ezer, van egy honlap, amelyen 800 ezer brit munkahelyet reklámoznak, egy millió munkanélküli fiatal van Európában, és még mindig azt próbáljuk meg ösztönözni, hogy a munkanélküli fiatalok Nagy-Britanniába jöjjenek dolgozni. Úgy gondolom, hogy az Ausztrál pontrendszer és vízumrendszer mintájára kellene kialakítani a miénket is, és nem ilyen módon osztogatni az állásokat és a különböző szociális juttatásokat. A 19-es pont minimum fizetést kér, és ismét a szabad mozgást üdvözli. Hát mindenki, de különösen a britek pontosan ez ellen szavaztak. Azért azt kérték, hogy kevesebbet költsünk EU-s szinten, hogy kevesebb, kevésbé legyen bonyolult az EU-s szintű jogszabályozás, és a bevándorlás rendszerét, a bevándorlás folyamatát sokkal jobban szabályozzuk. Úgy tűnik, hogy ez a szakbizottság ebből egyelőre nem tanult semmit. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen López úr Nagyon röviden szeretnék hozzászólni először is Gutierrez vélemény előadó úrnak köszönöm a munkáját. Úgy tűnik, hogy jól mutatja mindez, milyen fontos vitáról van most szó, és hogy az elkövetkezendő hónapok, évek során a gazdasági tervekről, a munka erőpiacról milyen fontos vitát fogunk majd lefolytatni. Szeptemberben kapunk majd további eredményeket. Augusztusban, illetve júliusban megkaptuk az, a gazdasági er-, eredményeket, mutatókat és, mutatókat, és látjuk, hogy mennyire nagy az egyenlőtlenség, hogy mennyire rossz a szociális helyzet, és azt is megmutatja, hogy gazdasági szempontból nem voltak megfelelőek eddig az intézkedések a megszorítások gazdálkodása, a fizetések leszorítása, a versenyképesség ösztönzése, amely egyelőre az Európai Unió egyetlen válasza volt a válságra az elmúlt években. Látjuk, hogy ez a koktél, ez a keverék mennyire nem volt hatékony, és hogy mennyire sokat ártott a munkaerőpiacnak, különösen a munkaerőpiacnak. Makrogazdasági szempontból megnézve a dolgot a, a nemzeti fogyasztás, az állam szerep szerepét megtekintve, hogy az állam mennyire avatkozik be a, gazda, a gazdasági életbe. Látjuk, hogy itt is milyen változások történtek, és azt is látjuk, hogy ennek sem voltak pozitív eredményei. Pontosan a legutóbbi OECD jelentés nyomán is. De nem csak erről van szó. Az a probléma, hogy egyre mélyebbre ássuk magunkat, ahelyett, hogy kilábalnánk a válságból. Ehhez, ezen fölül még a szegénység is mélyül, a közszolgáltatások helyzete egyre romlik. Tehát tulajdonképpen a 19. századi egyenlőtlenség helyzete teremtődik itt most újra, ezt nem tudjuk elfogadni. Ezért nagyon fontos, hogy szakbizottságunk nagyon világos üzenetet közvesztítsen erről. A gazdasági kiigazítás nem csak az ellátás oldaláról kell megközelíteni, hanem igenis a a másik oldalról is, tehát meg kell próbálni a fizetéseket, fizetések csökkenését megállítani. Az új bizottság, a bizottság jövendőbelül elnöke az elmúlt időszakban úgy tűnik, hogy bizonyos változtatásokat fog tenni. Biztosítani kell ugyanakkor azt, hogy ezek nem csak szavak szintjén maradnak meg, hanem igenis a gyakorlatban intézkedések, politikai döntések formájában is megjelennek. Mert ha nem, akkor az emberek tovább nem fognak nekünk hinni. Köszönöm szépen, Keller úré a szó. Csak azt szeretném megjegyezni, hogy az elmúlt öt évben a gazdasági válság idején az újonnan megteremtett úgynevezett rugalmas munkahelyek, munkahelyi állások nagyon gyakran pontosan a munkába állók szegénységére mutató adatokat rejtenek, különösen a nők szempontjából. Tehát ezek a bizonyos rugalmas munkahelyek olyan embereknek kerülnek felajánlásra, akik tulajdonképpen nem is szeretnék ezeket megkapni. Elnök, köszönöm szépen. Jute úr kapja meg most a szót az Európai Bizottságtól. Tessék, uram! Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottsági tagok! A bizottság üdvözli a foglalkoztatási szakbizottság európai szemeszterről szóló véleményét. A parlament nagyon fontos szerepet játszik ennek kidolgozásában, és követni fogjuk az önök véleményét, be fogjuk dolgozni a dokumentumainkba. Most különösen fontos, hogy ezt megtegyük. A vita is erre mutat rá. Nagyon fontos, hogy milyen komplex, milyen nagy kihívások előtt áll az új bizottság, illetve a parlament újonnan összetételben felállt közössége. A, úgy tűnik, hogy a gazdasági válság kilábalásából való kilábalás elkezdődött, de ez nem elég eredményes. Nagyon fontos, hogy a ö, szociális téren is eredményeket produkáljunk. Ezért a bizottság az elmúlt évek során sokkal intenzívebben kezdte el megvalós, me, monitorozni az országspecifikus ajánlásokat, a programok megvalósítását, többek között azzal, hogy több kétoldalú találkozót tartott az országokkal és különösen arra figyeltünk, hogy a szerződés, illetve a stabilitás és növekedési paktum rendelkezéseit is betartsuk. Következő ciklus most új bizottságot hoz, és az új bizottság az európai szemeszter új ciklusát fogja elindítani, mégpedig a 2015-ös növekedési jelentéssel, éves növekedési jelentéssel majd valamikor novemberben. Nagyon fontos ebből a szempontból is a véleménytervezet. Meghallgattuk, hogy mi a tartalma, ezután is szorosan együtt fogunk működni minden frakcióval és minden bizottsággal annak érdekében, hogy a munkát minél jobban el tudjuk végezni. Köszönöm szépen! Most néhány megjegyzés erejéig visszaadom az előadónak a szót, hogy összefoglalhassa a tanulságokat számunkra. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm valamennyi bizottsági kollégámnak a nagyon sok hozzászólást, érdemi javaslatot. Ez nagyon segíti a munkámat, mert így jól kitapintatom, hogy mit is gondol a frakció, illetve a bizottság, szakbizottság, és nem csak szavazat arányosság tekintetében, hanem értemben. Ez a jelentés talán elmondhatom, hogy valamennyiünk véleményét képviseli, és talán leszögezhetem, hogy jó eredmény, szavazásra érdemes. Persze eztán is kell majd még csatákat vívnunk a jelentés csap kapcsán, más frakciókkal, más szervezetekkel, de így legalább erősek vagyunk, és lehetünk nagyvonalúak is, annak érdekében, hogy egy átfogó megalapodás szülessen, konszenzus szerű. Legyen továbbra is nyílt a vita, ez a célom, és amikor a megszorításokról beszélünk, vagy ö, tévesnek minősülő intézkedésekről, akkor ezeket ne csak politikai elfogultságból mondhassuk, hogy ezek ilyenek, hanem meggyőződéssel és tényszerű alapokon a nemzetközi valuta alap, az ILO, a munkaügyi szervezet, mind-mind azt mondja, hogy túl sok volt Európában a megszorítás. Tehát kezdjük felismerni, hogy hibát követtünk el. Itt az ideje eh, újraértékelni a közelmúltat. Most Európa a megszorítások bajnokává vált, miközben nem érte el azokat a célokat, amelyeket ezekkel el akart érni, túl szigorúak voltunk, és inkább csak szegénységet és egyenlőtlenséget generáltunk, anélkül, hogy a deficit célokat, az államháztartás hiányát felszámoltuk volna. Minden megszorítással csak a recessziónak adtunk egy lökést. Tehát túlzóak voltak ezek a megszorítások, emberi szenvedést okoztak, gazdasági kárt. Ezért itt az Európai Parlamentben, a Foglalkoztatási Bizottságban, ha valahol, akkor itt világosan le kell szögezni azt, hogy az amúgy is zajló reflexiót erről a közelmúltról milyen alapon érdemes vizsgálni, ezzel le kell állni, nem szabad még több bajt generálni a megszorítások folytatásával. Kalen úr, Kalen felvetette, hogy honnan lesz a pénz a több beruházáshoz. Mert minden pénz végül is az adófizetőtől jön. Nos, ezzel nem értek egyet. A gazdasági Intézet eh, és más független szervezetek elmondták, hogy a rugalmasság hosszabb távon persze felszabadít pénzeket, és ha ezt az eurozónában is sikerülne megvalósítani, akkor lesznek majd pénzek, amelyeket be lehet fektetni. Nem kell az adófizető zsebéből kihúzni őket feltétlenül a jobb beruházásokhoz jobb beruházási környezetre van szükség. Lopel asszony még a eszmesere elején a szociális kizárásról, az aranyszabályról beszélt. Egyetértek azzal, hogy ez itt a dolog lényege, az állami szervezetek, az európai intézmények felelőssége az, hogy a gazdasági növekedést segítő, ösztönző kereteket teremtsenek közép és rövid távon. És hosszú távon, például az oktatás, az innovációba való befektetéssel. Az európai intézményeknek kötelessége, hogy ezt a csatornát megnyissák. Jó, bailoutra is szükség volt, de hosszabb távon is gondolkodni kell Spanyolországban hatalmas pénzeket vitt el a bankok meg, megmentése. Hatalmas államháztartási hiányt ö, üt, lyukat ütöttünk az államháztartásba. Miért nem költöttük ezt a pénzt inkább oktatásra, képzésre, innovációra, ami legalább hosszabb távon megtérülne? Ö, azt látjuk, hogy 25-26 tagállam a 28-ból az oktatáson próbál megtakarítani. Miért? Miért pont azon? Ha az innovációs beruházási környezeteket létre akarjuk hozni, akkor például az oktatás kiemelkedő jelentőségű lenne. Ez mind-mind tehát erősen politikai akarat kérdése. Vannak szerződéseink, vannak lebontott rendeleteink, de valahogy az egész szellemisége rossz irányba mozdult el. Ami az ifjúsági garancia alapot illeti, az Európai Bizottságot már megkértük arra, hogy tárja fel a helyzetet. Az már meg is történt, hogy megmondták, hogy jogos az aggodalmunk. Hát ebben nem kételkedtünk korábban sem, de még mindig a korábban is előre definiált vágányokon zajlik a gondolkodás, nem elég innovatív. Az adófizetők pénzét, ha hatékonyan akarjuk elkölteni, akkor nem lehet régi mintákat követni automatikusan. Ha a régi mintára hozunk intézkedéseket, akkor nem hatolunk el a probléma gyökeréig. Tehát rugalmasságra van szükség, innovatív ötletekre, megfelelő hatékony stratégiai munkahelyteremtő döntésekre. És mindennek hátterében politikai akaratra elsősorban. És persze gyorsaságra. Sok felszólással szívből egyetértek, ami ma elhangzott, például, hogy a munkahelyek minőségére is oda kell figyelnünk a következő években. Az utóbbi négy év ugyanis azt mutatta, hogy a foglalkoztatási mutatók kapcsán gyakran csak a nagyságrendeket néztük, esetleg az életkori csoportokat, de a minőséget nem. Meg az életminőséget sem, tehát sem a munka, sem az életminőségére nem figyeltünk oda, a részmunkaidő egyre inkább rá kényszer, részmunkaidőt egyre inkább rá kényszerítik a munkavállalókra, egyre kevésbé önként vállalt, és az úgynevezett önálló vállalkozók közül is nagyon sok kényszervállalkozó. Tehát itt alapvető problémák vannak, amelyek mellett sajnos eddig elmentünk. McIntyre asszony véleményéről most reflektálnék. Igen, a cégek teremtik a munkahelyeket, de mi teremti a cégeket? Merkel asszony nemrégiben a Bundestagban bevallotta, hogy a túlzott szigorúság hosszú távú problémákat okozott. Az európai munkavállalók már nem bíznak az európai szociális modellben. A rugalmasságot mi is hangsúlyozunk, de a munkahely teremtésre kell felhasználni, és nem a munkahelyek minőségének rombolására. Az európai polgár érezze újra azt, hogy ő a megoldás része, és nem ő a baj. Érezze mindenki ö, ö, azt, hogy gyökerei vannak a társadalomban, és az emberi méltóságát tisztelik. A populista megfogalmazásokat nem szeretem, bár tény, hogy mivel nemzeti stratégiákra kell lebontani mindazt, amit elképzelünk, ennek helye lehet még valahol, nemzeti szinten sajnos, de szerintem azok az elvek, amelyeket itt lefektettünk, és amit úgy tűnik, hogy többségileg támogatunk, a párbeszéd ösztönzése jók, de figyelni fogok, és mindenkit arra kérek, hogy figyeljen arra, hogy ezt ne akarják demagóg populista módon értelmezni, félelemkieltésre felhasználni. Mert ha valami, akkor ez a legtávolabb tőlem. Nem mondom sehol sem azt, hogy nyissuk meg kapuinkat a bevándorlás előtt. De ennek az ellenkezője is demagógia. Ne keverjük a különböző koncepciókat egymással, nem szabad kijátszani az ellentétesnek tűnő szempontokat egymás ellen. Ha abból indulunk ki, ami nagyjából megvalósulóban van az egységes belső munkaerőpiac, akkor, és ebből indulunk ki, akkor ez bizonyos ilyen jelenségekkel is jár. Mobilitást is jelent ugyanakkor, és ha nem elég hatékony ez a mobilitás, akkor még nagyobb ösztönzőket kell neki adni. Tehát így önmagában ez nem igaz, hogy a külső bevándorlók okozzák a gondot. Az EU országok között is óriási belső migráció van, munkakeresés, de ez jól is van így, mert ez egy egységes belső piac, munkaerőpiac. Ezt akartuk, erről álmodtunk. Tehát ne építsünk ebből konfrontációt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt az érdekes vitát. Szeptember 9-ig lehet a módosítókat benyújtani a jelentéshez, és a mi következő ülésünkre pedig, bocsánat, a módosítókat csak angolul lehet benyújtani, mert nagyon szorít az idő. A következő ülésünket szeptember 29-én tartjuk viszlát addig is. És köszönöm, hogy eljöttek ezen első ülésre.